Mes chers collègues, nous allons commencer, s'il vous plaît. Tisztelt kollégák, kezdjük a munkát. Nous allons continuer euh, les auditions. Folytatjuk a meghallgatásokat. Már délőtt megkezdtük, most délután folytatjuk. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt van körünkben Ricardo Mancini, aki az olasz közlekedésügyi és infrastruktúrális miniszter helyettes. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Néhány szabályra szeretném tisztelt kollégáimat emlékeztetni. Mindenki e-mailben megkapta az előzetes írásbeli kérdésekre adott válaszokat, mely kérdéseket eh, Derio közlekedésügyi és infrastruktúrális miniszter úrhoz intéztünk. A válaszok tehát megtalálhatóak az üléshez kapcsolódó dossziéjukban, és szeretném most itt kifejezni közszönetnyilvánításomat a titkárság irányában, hogy némileg informális módon, de lefordították ezeket a válaszokat. Hát ehhez a munkához is időre van ugye szükség. A meghallgatásunk időtartama 1 óra 40 perc, miután ön, miniszter helyettes úr megtartotta a bevezetőjét. Nos, akkor a szokásos ügyrendünkhöz térünk. Egy pingpong rendszerű kérdésfeltevés válaszadás rendszeréhez. A kérdést azonnal követi a válasz az első kérdés sorozatot szakbizottságunk jelentéstevői teszik fel, aztán a politikai frakciók képviselői következnek az első fordulóban, a kérdések időtartama 5 perc, a kérdés feltevés ideje 1 perc, 4 perc marad a válaszadásra, a képviselőknek természetesen módjuk nyílik arra, hogy meghívottunkat félbe szakítsák, hogy pótkérdéseket tegyenek fel például, de az öt percen ne nagyon lépjünk túl. Mivel én vagyok most itt az új felügyelője az időnek, és nem vagyunk túlságosan sokan, természetesen sokkal kedvesebb, engedékenyebb leszek az időkorlátok kezelését illetően. Aztán lesz persze még egy második kérdés-válasz forduló is, amely három perces szakaszokra tagolódik, és aztán ezen forduló végén, illetve a kérdések után rögtön megkapjuk majd a válaszokat. Kérem tehát a <coughs> kollégákat, hogy most van időnk, ezért mindenki bőven kifejtheti a kérdéseit, ha óhajtja ezt. Köszönöm, hogy részt vesznek az ülésen, és el is kezdhetjük a munkát önnel. közlekedésügyi és infrastruktúrális miniszter helyettes úr, Ricardo Nancini. Ön 2014. februárja óta közlekedésügyi minisztériumban dolgozik. Köszönöm, hogy megfelelt meghívásunknak és ellátogatott ide az emész szakbizottságba. Ugye itt most megismerhetjük, hogy hogyan hajtják végre az emissziós jogszabályokat Olaszországban, erről fog ön áttekintést adni 10-15 percben. Kérem tehát, hogy kezdje meg beszámolóját, azt illetően, hogy hogyan zajlik ezen jogszabályok végrehajtása Olaszországban, és még egyszer köszönöm a jelenlétét. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a tisztelt kollégáknak jelenlétükért, és szeretném megköszönni a meghívást, amelyet az olasz kormány kapott, hogy részt vehessünk ezen a meghallgatáson. Azonnal a tárgyra is térnék. Azért is, mert néhány hónappal ezelőtt az olasz kormány, melyet jelenleg a főigazgatóság a képvisel, mert ö, írásban válaszolt azon kérdésekre, amelyeket irányába feltettek. Így most az érdemi kérdésekkel tudok foglalkozni ezen bevezetőmben, aminek a megtartásért még egyszer köszönetet mondok. A közlekedésügyi és infrastruktúrális miniszter minisztérium, és különösen a motorizációs főigazgatóság Olaszországban az a hatóság, amelynek feladata a járművek típus jóváhagyása, és amely részt vesz a tárgyalásokon, európai és nemzetközi szintű tárgyalásokon, az autóiparral kapcsolatos tárgyalásokon. Ez tehát egy teljes mértékben közjogi szervezet, és a típusú vágyás területén 200 tisztviselőt foglalkoztat, rádió mérnök itt ül a bal oldalamon, hogyha lesznek kérdések, amelyek igencsak technikai jellegűek, akkor azt fogom tőle kérni, hogy segítsen majd nekem a válaszadásban. Őt már meghallgatta egyébként a szakbizottság a múlt ősszel, és ő szolgáltatta azokat a válaszokat, amelyekre az imént emlékeztettem. Aztán egy jelentést is átadtunk azon tesztekkel kapcsolatosan, amelyek eddig zajlottak Olaszországban, és a beszámolóm végén, amely egyébként rövid lesz, elmondom majd, hogy már szinte készen vagyunk, február vége, március végén fog ez elkészülni, ez a végleges szöveg, amely azon tevékenységekkel foglalkozik, amelyek ebben az ágazatban jelenleg zajlanak. Ugyanakkor mindenféleképpen ki kell emelnem azt is, hogy csodálkozom némileg, amikor az olasz kormány folyamatosan azt fedezi fel, hogy a német típus jóváhagyási hatóság a közösségi osztály figyelmen kívül hatás, ha, ö, hagyásával az autóiparhoz fordul, ahelyett a szerv helyett, amire az imént emlékeztettem. Most itt néhány választ szeretnék nyújtani, amelyek megvilágítják, hogy mennyire minőségi és hatékony munkát folytat ez a szervezet. Ami a szennyező kibocsátásokat illeti, nagyon fontos, hogy a nemrégiben végzett tesztek kapcsán a dizelgétet követően Ugye ezeket tagállamok folytatták le, beleértve Olaszországot, és ezek a tesztek megmutatták, hogy a dízel Euro 5 járművek a Volkswagen-től eltérő járművek, noha megfelelnek a jelleg európai jogszabálynak, és nem rendelkeznek manipulációs berendezésekkel, amelyeket a jogszabály megtilt, mégis olyan NOx kibocsátásokkal rendelkeznek, amelyek nagyobbak, mint a a típusjóváhagyási tesztben meghatározottak. A nagyon magas emissziós szinteket az autógyártók úgy igazolják, úgy indokolják, hogy ezek a motorvédő stratégiák következményei, ezek módosítják az emisszió ellenőrzési rendszereket, mint például a kipufogó gáz visszavezetési rendszert. Nos, ezen stratégiák a jogszabály szerint bizonyos feltételek mellett engedélyezettek a 715-2007-es jogszabály értelmében az euró 5, euró 6 járműosztály esetében. Ezek a tesztek, amelyeket a Dieselgate botent követően folytattunk le, az Euro 5B osztályban. Ezek egy spontán és autonóm kezdeményezésnek tekinthetők egyes tagállamok részéről, és Olaszország részéről is így volt ez. Ezt a tevékenységet autonóm stratégiák, módszerek, értékelések alapján folytattuk le a jogszabályok tiszteletben tartásával. Olaszország meggyőződése volt, hogy itt főként megoldásra váró probléma az, hogy az euró 5 jár, dízeljárművek nem felelnek meg a típusú vágyásnak. A teszten vizsgált járművek egyetlen járművét sem lehet ö, azzal vádolni, hogy ö, defeat device, ö, illegális defeat device lenne beleépítve egy ilyen járműbe. Jelentős előrelépések történtek egyébként az elmúlt hónapokban. Az európai jogszabályt pontosítottuk, hogy ellenőrizni lehessen az, a járművek megfelelőségét a normális vezető, vezetési körülmények között. Ugyanakkor az autógyártóknak szeptember 1-től, ezen év szeptember 1-től a közúti közlekedésben is ellenőrzik az emissziókat az új jogszabály értelmében, és be kell jelenteniük, hogy kiegészítő emisszió ellenőrzési stratégiákat alkalmaznak-e, ugyanakkor be kell jelenteniük, hogy milyen alapvető emisszió ellenőrzési stratégiákat alkalmaznak. Tehát az alapvető és a kiegészítő emisszió ellenőrzési stratégiákat egyaránt jelenteniük kell. Tavaly december 20-án az Európai Bizottság, Járműipari a kedvező véleményt adott az úgynevezett harmadik RDL csomag bevezetéséről. Itt a közúti mérésekről van szó, a finompor részecskék méréséről, a NOx-szon túlmenően, amely már egyébként elő van irányozva a korábbi csomagban. A bizottság nemrégiben elfogadott egy új emissziómérési eljárást, és a laboratóriumi, laboratóriumi mérések eredményei jobban közelítenek a közúti mérések eredményeihez. Az új rendelet keretrendeletben a típusjóváhagyással foglalkozik ez, amelyet most vizsgál a tanács, illetve az Európai Parlament. Nos, az lehetővé teszi az illetékes hatóságoknak, hogy hozzáférjenek a járművek szoftverében lévő információkhoz, és rendelkezéseket foganatosítsanak a piacfelügyeletet illetően. A javaslat előkészítése folyamán ezen utolsó intézkedés csomagot illetően két szakaszos ütemtervet határoztunk meg. Az első szakasz kisebb beavatkozásokkal teszi lehetőbb az RD típus jóváhagyást, és így módon megőrződnek a már megkezdett beruházások. A tárgyalások folyamán Olaszország támogatta az 1,1 mondja az előadó konformitási tényező jóváhagyását, amelyet a tagállamok támogattak, kivéve Hollandiát és a Cseh köztársaságot. Ez egy kétszakaszos végrehajtási ütemtervhez vezetett, és így módon észszerűs hiteles időn belül lehet az autógyártók termékeit hozzáigazítani az a jogszabályhoz. A második szakaszban a tárgyalások során Olaszország támogatta egy komoly konformitási tényező bevezetését a bizottság által javasolthoz képest. Ez az 1,4-es konformitási tényező, és ez volt az a az álláspont, amivel Olaszország megjelent a tárgyalóasztalnál. Az RDE csomag elfogadása 2017-től következően bizonyosan kevésbé szennyező dízeljárművekhez vezet majd a közúti vezetési közül, körülmények között, csökkenni fog, tehát a nitrogénoxid kibocsátás. Ezen intézkedések elfogadásának késedelme további romlásához vezetett volna a levegő minőségének, és a tagállamok nehezebben tudták volna elérni az EU-ban előirányzott levegő minőségi mutatókat. Végezetül úgy véljük, hogy a jogszabályban az ágazatban fontos előrelépéseken megy át, és így módon a kipufogógáz kibocsátás valóban megfelel majd a valós vezetési körülmények között a kritériumoknak. A tagállamok együttműködnek az iránymutatások kidolgozásában úgy szintén, amely majd lehetővé teszi, hogy a lehető legegységesebben értelmezzük a jelenlegi emissziós jogszabályokat, különös tekintettel az emisszió ellenőrzési stratégiákra, amelyeket az autógyártók alkalmaznak. Végezetül szeretném kiemelni még, elnök asszony, hogy van itt még két fontos szempont. Az első, elmondtam már a bevezetőmben, még egyszer nyomatékosítom, hogy február végén, vagy március elején akár ki tudom egészíteni majd azt a dokumentációt, amelyet tőlünk önök kértek. Ezen késedelem két tényezőnek tudható be várjuk, hogy a veronai főügyészség engedélyezze a tesztek eredményeit, amelyet 7 Volkswagen autóval kapcsolatban végeztünk ki, végeztünk, mielőtt megtörtént volna a járművek visszahívása a német típus jóváhagyási hatóság részéről. Tehát ezután kiegészítjük majd a dokumentációt néhány teszttel. Olyan fiat modellekről van szó, amelyek az első verzióban még nem szerepeltek, és itt is a február vége, március elejei határidőt említhetem. Torinóban tesztelték ezeket a fiat járműveket, a torinói autóellenőrzési központ munkatársai, akik annak idén ezen járművek típus jóváhagyását adták ki, és teljes szakértelemmel rendelkeznek ezen járművek megfelelőségnek vizsgálatát illetően. Az ellenőrzéseket ö, tanúsított, izzó szerint tanúsított laboratóriumok végezték, ban végezték tisztviselőink, az típusjobb elhagyási keret jogszabály értelmében. És a szakbizottság, illetve az elnök részére szívesen teljesítjük hozzájárulásunkat egyéb dokumentumok tekintetében is, hogyha az eddigiek, eddigiek nem bizonyulnának elégségesnek. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le vice. Köszönöm, miniszter helyettes úr. Most pedig kezdjük meg az első fordulót két jelentéstevőnkkel. Először Gizek úrnak adok szót több mint öt percben, mivel van időnk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy vonalú. Talán eh, ez az függ össze, hogy még csak most kezdődött az új év. Tisztelt Nencsini eh, miniszter eh, helyettes úr, köszönöm mindenek előtt, hogy eljött hozzánk. Először egy technikai kérdés. A 2016-os jelentést vártuk öntől, de nem kaptuk meg a teljes jelentést, csak egy összefoglalót. Most megígérte nekünk, hogy majd a további vizsgálódáshoz majd egy teljes körülanyagot is átad nekünk. Itt egy vizsgálóbizottság vagyunk, és már február 28-án szavazunk ebben a bizottságban, úgyhogy azért nagyon jó lenne, hogyha kapunk, kapnánk öntől még információt, de hát ez már csak a szavazás után fog megjönni, ez, ez egy belső problémánk. Tehát megkapjuk öntől a teljes anyagot majd, de mi az oka annak, hogy nem kapjuk meg az egész jelentést, hanem csak kivonatokat vagy összegzéseket. Ön is tudja, hogy ha csak részeket tesz közé valaki, akkor mindig az a szemelenyes életű, hogy valamit megpróbál eltitkolni. Eh, ehm, Próbálom mindenképpen a gyanút megszüntetni, hiszen hangsúlyoztam már, hogy ehm, széles körűbb és mérehatóbb eh, beszámolót is fogunk adni. Amikor elmondtam, hogy azok az adatok, hogy az adatok, még nem állnak az olasz kormány és az én minisztériumom rendelkezésére, illetve Amazon főigazgatóság rendelkezésére, aki foglalkozik a problémával, akkor pont erre gondoltam, ám amit megkapjuk, eljuttatjuk ezt önökhöz, ám jelenleg a verónai ügyészségen vannak ezek az adatok, és csupán náluk férhetőek hozzá. Mit tehetünk? Felgyorsíthatjuk azt a munkát, amelyet a Torinói központban végzünk. Tehát, hogyha február 28-án um, önök um, már szavaznak, akkor um, igyekszünk felgyorsítani munkát annak érdekében, hogy február 28-e előtt megkapják ezeket az adatokat. De megismétlem még egyszer. Azok az adatok, amelyek a veronai ügyészség eh, vizsgálatának tárgyát képezik. Ezekkel az adatokkal nem rendelkezünk, és ilyen módon nem tudunk, nem tudjuk őket átadni önöknek. Köszönöm szépen! és köszönöm, hogy a Varonai Ügyészséggel együtt korábban megkaphatnánk az anyagot, mint, mert mint mondtam, február 28-án szavazunk. Szeretnék szóval egy kérdésre, amely eh, kapcsolatban ellentmondásos viták voltak itt a bizottságban. Itt járt a Fiat kigyi képviselője, az Európai Bizottság képviselői, és ez a kérdés az, amire ön is utalt a bevezetőjében. A 22 perc után lekapcsol a, eh, a kipufogó gáztisztító berendezés, ezzel kapcsolatban egy egyszerű kérdés. Miért gondolja azt, hogy ön ezt ugye modulációnak hívta, miért gondolja, hogy egy ilyen lekapcsolás vagy moduláció legális? Grazie. Köszönöm szépen. Lehet, hogy más fogalmat érdemes használni, mint amit ön használta. Ön azt mondta, hogy lekapcsol. De hát a Fiat Chrysler által elfogadott ellenőrzés nem tartalmazza a 22 perc utáni lekapcsolást. Tehát ez a rendszer semmilyen módon nem kapcsol a 22, után, 22 perc után, mi több, a motor védelmét szolgálja, annak érdekében, hogy ne károsodjon a motor is. Ilyen módon ez a rendszer teljes egészében megfelel az ér- érvényes jogszabályoknak. Hogyha szavába vághatok. A, mot- a motor melyik részét védik? És hogyha itt felmerül, hogy a motort védeni kell, és a kibocsátás viszont emiatt nő, az egészséget nem kell védeni? Tehát itt szemben áll a motorvédelme az egészségvédelmével, akkor ön szerint a motorvédelme fontosabb? Egy ilyen következtetést én nehezen tudnék elfogadni. Beh, è una domanda, eh, lascerei la risposta al dottor Erario. Eh, non ho la competenza tecnica così puntuale. Megadnám a kollégámnak a szót. Azt gondolom, hogyha én az egészségügyi minisztériumból um, jönnék, akkor um, mondjuk az egészségügyi berendezések működéséről tudnék, de mindenképpen a miniszteri szervezet eh, az, amely eh, a szakértelemmel rendelkezik, úgyhogy ha megengedik, akkor átadnám kollégámnak a szót, aki a részletekről is beszámolhat. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Igen, amit a miniszter helyettes úr mondott, ezt kiegészítendő. Voltak éppen két RGR eh, kör van, de ezek az RGR köröket nem kapcsoljuk ki, és így nem teljesen állja meg az a helyzet, amit novemberben a biz- bizottságnak mondtak. Az RGL szelep, hogyha bezár, azért, mert folyékonyá vált mondjuk a kibocsátott üzem, kibocsátott gáz, akkor a motor megáll, akár egy az autópályán való előzés, vagy egy egy kanyar során, és ezért a gyártók a e probléma megelőzését, mely mondom az RGLS szerepből származik, ezzel a módszerrel próbálják megoldani. Ez a moduláció azt eredményezi, hogy biztonságosabb lesz e, a gépjármű, de mennyivel e, nő a NOx kibocsátás, az egészségi kockázat? Secondo ipotesi che... Az itt megfogalmazott feltételezések alapján, illetve a német engedélyezési hatóság által kialakított elképzelések alapján kisebb részben mi azonban úgy gondoljuk, hogy egyharmaddal, a saját adataink szerint egyharmad. Köszönöm, következzék a második jelentéstevő, Gerbrandi úr, önnek is megengedett, hogy túlépje az időt, de ne túl sokkal. As as can... Köszönöm szépen. Eh, én örülnék, ha minden ülésen ön elnökölne. Ancsini úr, üdvözlöm önt is, Ferrari úr. Ott folytatnám, ahol Jens Gizeke a kérdésével abba hagyta. Először is um, van egy technikai információnk, modulációra van szükség a motor védelméhez. Ez az ön értékítélete, vagy a fiaté? Hát ez a saját értékelésünk. Az ellenőrző központok a típusengedélyezési jóváhagyási, jóváhagyási központok a minisztérium ellenőrzése alatt állnak, és ilyen módon ezek a központok teljesen függetlenek az autóipartól. Ez két teljesen különböző világ, a Fiat ellenőrző központja, illetve a hivatalos ellenőrző központok. Engedje meg, hogy még alá kiemeljek egy Egy szóval, hogyha még itt, itt tartok, hogy mondjam el, ez egy olyan kérdés, amelyben a legutolsó meghallgatás során, ahol a minisztérium technikai szakértői vettek részt, eh, pontos választ adtak. Írásban is válaszoltunk, félreérthetetlen választ adtunk. hogy ennek a jogszabálynak a célja az, hogy a városokban tisztább legyen a levegő. Ez a fő célkitűzés. Hogyha ezt a derogációt akarják alkalmazni hatástalanító eszközökkel a motor védelme érdekében, és ez nem mindig megengedett. És lehetne gondolkozni más alternatív technikán, aminél nincs szükség az ilyen lekapcsolásra. A vizsgálataink során kiderült, hogy már több technológia hozzáférhető a piacon, amelyekkel az emissziós szint alatt lehet maradni. Miért engedi meg a Fiat, hogy az EGR technológiát alkalmazzák, ami a minél 22 percre később modulációra van szükség? Miért nem kényszerítik a Fiatot arra, hogy egy más eszközt alkalmazzanak, aminél, amelyeknél nincs szükség ilyen modulációra? hiszen akkor meg tudnának felelni az emissziós kibocsátási határértékeknek. Mi permette usare come... Engedje meg, hogy baráti hangnemben bár, de nagyon világosan fogalmazok. Attól félek, hogy a dízelgét ügy ügyet mely mégis csak a Volkswagen házatáján robbant ki, meg akarják fordítani, és egy boszorkány üldözésre akarják változtatni az autóipar ellen. Természetesen ön nagyon pontos kérdést tett fel, de ennek ellenére kihallom ebből a kérdésből ezt a szándékot. Máskülönben azt mondanám, hogy képmutatás, képmutatón járnék el, hogyha ezt a vélekedésemet nem mondanám. A normák, a hatályos jogszabályok semlegesek. Nem valamely gyártóra szabtuk őket, hanem technológiai szempontból teljesen semlegesek. Ami pedig a jövőbeli jogszabályot illeti, és itt egyentségre jutottunk, természetesen ez az állampolgárok és a levegő érdeke, a levegő minőségét eh, javítja, és az állampolgárok érdekét szolgálja, és az olasz kormány teljes egészében támogatja ezt a módosítást. A stabilitási jogszabály csomaggal például új lendületet adtunk az elektromos autók belvárosokon belüli használatának. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen világos, hogy mindenki a társadalom érdekét szolgálja, és megfelelő védőintézkedéseket kell alkalmazni ennek érdekében. I, I don't think... Ennek asszony, úgy érzem, hogy egyik kérdésemre se kaptam választ. A kérdésem következő volt. A Fiat az egyik modelljében, ami Németországban is felmerült, egy olyan emisszió és rendszert alkalmaz, ami 22 perc után lekapcsolja az emissziókontrollt biztonsági okokra hivatkozat. Tudjuk, hogy más autógyártók más rendszert alkalmaznak, ahol nincs szükség ilyen modulációra. Ezek teljesen tovább működhetnek végig, és ilyen módon végig tudják korlátozni a károsanyag kibocsátást. Most egy valamelyik gyártó, akár a Fiat, vagy akár más, miért alkalmazhat olyan technológiát, amelyeknél egy adott pillanatban ilyen modulációra, lekapcsolásra van szükség, holott már a piacon hozzáférhetők más technológiák, amelyeket ugyanerre a célra könnyen lehet alkalmazni. Itt ez versenykérdés is. Vannak környezetvédelmi jogszabályok, és a versenytársaknak be kell tartani a határértékeket. Miért engednek meg derogációt, kivételt, amikor sok alternatíva mű létezik a piacon, amelyeket szintén lehetne alkalmazni? Megpróbálom még egyszer válaszolni erre a kérdésre. Lo de da questo punto Persze. Örömmel válaszolok a kérdésre, nagyon röviden hogyha lehet. A kérdés, amelyet fel kell tennünk, az az, hogy amit a Fiat, az a stratégia, vagy az a technológia, amit a Fiat vagy más autógyárok használnak, megfelele a jelenleg hatályos jogszabályoknak. A Fiat és más autógyárak is, mondom még egyszer, a Fiat és más autógyárak is, európai és világméretű autógyárak a meglévő jogszabályokat tiszteletben tartják. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy egy olyan cég, amely persze eredetileg olasz származású, de mára már a tulajdonosi viszonyok sokkal bonyolultabbak, egy szóval lehet, hogy ösztönözzük az autógyárat arra, hogy a legkörnyezetbarátabb módszereket használja, de ugyanakkor meg kell akadályoznunk, hogy a jelenlegi jogszabályok hátrányos helyzetbe, versenyhelyzetbe hozzák az európai gyártókat, mint a világ más versenytársait. Köszönöm az ön válaszait. Most pedig a politikai frakciók képviselői következnek. Karinsz úr az első. Üdvözlöm Önt. Még nem láttam Önt az év kezdete óta. Boldog új évek kívánok. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom ott folytatni, ahol a bátor eh, rapportőreink abbajták a kérdeződést. Az első kérdés sem elég egyszerű. Miniszter úr, ön mit tud arról, hogy miért van ön itt? miért, és hogy miért hozták létre ezt a vizsgálóbizottságot. Eh, jó, attól eltekintve, hogy megkértük, hogy jöjjön el, eh, ön mit mondana, hogy miért van itt ön most ebben a bizottságban? Se fossi maleducato, le Hát, hogyha um, művelet vagy tanulatlan volnék, azt mondanám, hogy olvastam a napi rendjüket, és ezért el kellett jönni. de ugyanakkor azt kell mondom, hogy vélhetőleg a meghallgatások során kapott válaszokkal nem elégedettek, és éppen ezért próbáltak tőlem olyan válaszokat kapni, amelyek átfogóbbak és mérehatóbbak. Én úgy gondolom, hogy ön azért van itt, mert ezt a bizottságot azért hozták létre, hogy megvizsgáljuk, mi az oka annak, hogy olyan különbségek vannak a között, amit az autógyártók mondanak, és ami a valóság a kibocsátási határértékek tekintetében. Ez nem a Volkswagen ügyét vizsgáló, vizsgáló bizottság, hanem egy olyan vizsgálóbizottság, amely teljes spektrumot vizsgálja, beleértve Olaszországot is. És ami egy kicsit szavaró, az az, hogy nekem úgy tűnik, mintha ön azt mondaná, hogy Volkswagen sértett jogszabályt, Viszont a fiat nem, mert mi olasz kormány velük együttműködünk. Hát igen, modulálgatás, ezt a szót használja ön a lekapcsolásra, hogy ez 22 perc után bekövetkezik, ez nem jogszerűtlen, mi csak okosabbak vagyunk, mint a többiek. Most próbáljuk megérteni, hogy mi a kormányok szerepe, amikor is az európai jogszabályokat végrehajtják. És a jogszabály elég világos a dízelautógyártók egészében sem felelnek meg ennek, az olaszok sem, de nem csak konkrétan az olasz gyártók esetében van ez így. Tehát az olasz kormánynak mi a szerepe az irányelv végrehajtásában? Ön szerint a jogszabály szellemét is végrehajtják, vagy esetleg az olasz kormány csak a írt betűt hajtja végre? Egy olyan állítást tett, amelyet én nem jelentettem ki, nem mondtam, és kérem, hogy javítsa ezt ki. Én nem azt mondtam, hogy Olaszország a fiattal dolgozik, ez az ön véleménye, de én semmiképpen nem mondtam ezt e, semmit, sem máshol. Kérem tehát, hogy e, ebbéli véleményét e, igazítsa ki, illetve hangsúlyozza, hogy ez az ön véleménye, de én ilyet nem mondtam. Ezt tisztázzuk. A tesztek, amelyeket végrehajtottunk, nem hagytak kétséget a tekintetben, hogy a hatályos jogszabályokat figyelembe veszik. Hogyha ítéletet akarunk alkotni magáról a jogszabályról, akkor azt mondhatom, hogy ez egy más területen kell megtenni, ez egy, teljesen más ügy. Félbeszakíthatom, mert kevés időm van. Csak nyugodtan. Köszönöm szépen hogyha tiszteletben tartották a jogszabályokat, betartották, akkor miért magasabb a károsanyag kibocsátás, mint aminek lennie kellene? Ci sono procedure che si sono vannak olyan eljárások, amelyet időközben pontosabban meghatároztak. Régen ugye csak a tesztpadon ellenőriztünk, ám mára már olyan ellenőrzési módszereket is bevezettük, amelyek a közúton is ellenőreznek is. Ezek, mint ahogyan nagyon pontosan tudja, olyan eredményekre jut, mutatnak, amelyek eh, nem felelnek meg mindig a laboratórium eredményeknek. Ilyen módon tehát pontosítani kell, elsősorban is a hatályos jogszabályt kellett módosítani, és ez nagyon jól sikerült. Okay, so we're adapt- új szabályok lesznek, tehát éppen az ellentmondások, a különbségek miatt. De hát a múltban, addig, amíg nem kerül sor az új szabályok elfogadására, Bármikor volt-e ala utaró jel az olasz kormánynál, akár a bizottságtól érkező, vagy más honnan érkező eh, jel Európa városaiban, ami eh, rámutatott volna, vagy megkérdezte volna, hogy eh, az emisszió akkor, ami megengedett. Ugyanis ez papíron talán így volt, de a valóságban tudjuk, hogy a NOx kibocsátás messze-messze meghaladta azt, amit bármilyen jogszabály megengedett volna és a jogszabály szövegében is azzal menne, hogy under normal use, szokásos használat mellett. Én most nem illegális eszközekről beszélek, hanem egy általános problémáról, amit kérem, ön is fontoljon meg. <clears throat> parla di Hát, hogy ön egy általános természetű problémáról beszél, a tekintetben, hogy mennyiben tartják be, vagy nem tartják be a hatályos jogszabályokat, persze erről beszélhetünk, ezen el lehet gondolkozni. Ám, hogyha van egy jogszabály, és ez egyik kérdés az, hogy van egy jogszabály, melyet mi betartottunk, a másik kérdés pedig az, hogy hogyan lehet javítani a jogszabályon, különösen a tudomány és a technológia előrelépésének fényében. Ne felejtsük el, hogy ez idáig nem álltak rendelkezésre olyan módszerek, amelyekkel a kibocsátás értékeket ellenőrizni lehetett, kizárólag a laborban, a próbapadon lehetett ezt megtenni. Az Európai Bizottság közös kutatási eh, tanácsa azt hiszem már 2004-ben először világosan kimutatta, hogy eh, különbségek vannak a laborban mért és a valós úton mért értékek között. Eh, tehát ez már akkor világos volt, hogy mondhatja azt, hogy ez csak most arra vált világossá. Na, non no, detto che Nem azt mondtam, hogy most arra vált világossá, hanem azt mondtam, hogy a tudomány és a technológia olyan eszközöket áll, bocsát, rendelkezésünkre, melyekkel jobban fel tudunk lépni. Semmi kétségem nincs a felől, amiről ön beszél. 12-13 évvel ezelőtti jelentésről beszél. És természetesen jogalkotóként minnyájunkat fele, terhel a felelősség a tekintetben, hogy vagy a közösségi jogszabály, vagy a nemzeti jogszabály nem vette figyelembe azt a tényt, amelyet ezek szerint akkor már kimutattak, és amely meghatározóvá vált. Köszönöm, Danszúr kap szót. Merci, Madame la Présidente, and uh, grazie. Köszönöm szépen, és köszönöm miniszter úr, hogy eljött ma hozzánk. Talán kicsit összefoglalnám, ami elhangzott, és megpróbálom mindezt egy kicsit kontextusba helyezni. Hát először is, nem csak a Fiatról vagy a Volkswagenről van szó. Kérdéses gyakorlatot találtunk az Opernál, a Renault-nál és sok más gyártónál is. És ez a vizsgáló bizottság azt vizsgálja, hogy az egész rendszerben mi nem működött jól a hatástalanító eszközt az Egyesült Államokban találták meg egyébként, és nem az Európai Unióban. És azt is meg kell nézni, hogy az Európai Unióban is fel lehetett volna ezt fedezni, vagy egyáltalán van-e jó definíció arra, hogy mi, ez, mi egy ilyen hatástalanító eszköz, vagy csaló szoftver. A másik dolog, amit kérem fogadjon el, hogy mi azt is vizsgáljuk, hogy mi siklott félre a tagállamokban hiszen meg kell osztani a felelősséget európai szervezetek és tagállamok között, mert ez is jelentősen hozzájárult a problémához, nem tisztázottak a felelősségek. Melyik típusú jóváhagyó hatóság állította, hogy 22 perc után le kell kapcsolni a kipufogász tisztító berendezést. A német és több más hatóság is azt mondták, hogy ha ilyen 22 perc utáni lekapcsolást történik, az már önmagában ilyen diffi device-nak, hatástalanító eszköznek tekintendő. Sono molto stringato nella risposta. Elnézést, hogyha nagyon ö, ö, nyakas leszek a választ, illetően ugye negyed órával ezelőtt már válaszoltam, válaszoltam a jelentésben is, a kollégának is válaszoltam. Ugye itt a 22 percről beszélünk, és nagyon jól tudom, hogy vannak eltérő vélemények, pontosan azon országokban, amelyeket ön az imént említett. It's, um... It's, well, it's interesting you say because 22 minutes is of course the 22 perc, ez pontosan ennyi ideig tart az NLDC teszt, és ezért gyanakkor találtuk ezt nagyon-nagyon gyanúsnak. Azt értem, hogy ön azt mondja, hogy nem tudja megváltoztatni a válaszát, attól függően, hogy ki teszi fel a kérdéseket. De itt az előző válaszban a 22 perccel vonatkozóan a motor védelmére hivatkozott. Nos, egyetlen egy motor, a közhasználatra szánt motor viselkedik így például az FCA az Euró 6-os kalibrációt megújította, és most hirtelen varázslatos módon eltűnt ez a 22 perc utáni moduláció. Ön tud valamit arról, hogy mi ennek az oka? Beh, intanto lo valuto un fatto positivo. Mindenféleképpen kedvező tényként értékelem ezt, hogy akár a technológia, akár a gyakorlati tapasztalat okán, ugye a fiatban arról számoltak be nekem, hogy ugye itt több millió kilométer során végeztek méréseket. Ez egy aktív tapasztalat, ami ahhoz vezetett, hogy módosítottak ezen a helyzeten. Ez mindenféleképpen egy kedvező tény, hogy módosítottak ezen a készüléken berendezésen, és ez kisebb hatással jár majd. Ugye a levegő minőségét és a polgárok egészségét kedvezően befolyásolja. Hát én úgy, gondolom, hogy ez egy műszaki fejlemény, de lehet, hogy kicsit cínikus vagyok, amikor azt gondolom, hogy a szoftvert úgy kalibrálták, hogy pont a tesztciklus időtartamáig menjen csak a tisztítás És a szakértelem, az ismeretek a 22 perces hőablakkal kapcsolatban ezek mire alapozódtak? A kormányzat szintjén, vagy valamilyen független szakértők véleménye alapján kalibrálták ezt be így erre az időtartamra? hogy mikor kell, vagy mikor célszerű megszüntetni a, a tisztítást. Mert hogyha csak az autógyártók döntenek erről, hát akkor ők azt fogják mondani, hogy műszakilag erre igenis szükség van, ez pedig így problematikus lenne. De Egyáltalán nem. Sorry, so you, I don't understand, sorry. Hát ezt akkor nem értem. Ön azt mondja, hogy az autogyártóktól nem kaptak információkat? Nem. Ön egy pontos kérdést tett fel, azaz, hogy mi vagyunk-e, akik megszabjuk. Úgy válaszolok, ahogyan én ezt értem. Ha tehát mi a fiatal meg meghatározunk egy megállapodást, mint hogyha egyetlen társaság lenne, és meghatározunk egy megengedett határt, akkor erre az én válaszom, ez teljes mértékben kizárt. I think there may have been a misunderstanding. I'm not asking if you set the... Én nem azt kérdeztem, hogy ön határozta meg ezt az értéket, hanem van-e így független módja annak, hogy meghatározzák, hogy szükséges-e a motor védelméhez ez a limit, vagy pedig csak elhiszik az autógyártóknak, hogyha azt mondják, hogy a motor védelméhez már pedig erre szükség van. mi, mi perdon. Értem, Kicsit újra fogalmaztam a kérdést, hogy tényleg jól értettem-e. Nos, nem. Továbbra is nemet mondok. Az olasz kormánynak nincsenek részvényei ebben az adott társaságban. Két különböző világról, szféráról van itt szó. A második dolog a tesztciklusok amelyeket az olasz kormány az én minisztériumom foganatosít független, autonóm szerv révén. Nos, ezek autonóm és független tesztciklusok és itt ugye van szakértel, minőség, kompetencia ebben az adott struktúrában, amely nagyon jól dolgozott különféle eseteken, amelyek a múltban felmerültek. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Öncsini úr, uh, egy másik témára szeretnék áttérni, az NEDC tesztre. Az írásos válaszaiban ön uh, kifejtette, hogy az olasz kormány véleménye szerint önök semmilyen más tesztet nem használhatnak, csak az NEDC-t. Ez egy elég furcsa ördögi körbe vezet minket. Ugye van egy NDC-teszt, azután ott vannak az autógyártók, kifejlesztenek stratégiákat, hogy félrevezessék ezt a tesztet, és ön pedig nem tudják, vagy önöknek nincs lehetőségük arra, hogy ezt feltárják, vagy vizsgálják. Másrészt tudunk illegálisan működő hatástalanító eszközökről. Mi volt az olasz kormány eh, stratégiája, hogy eh, eh, az NDC teszten kívüli illegális praktikákra nyomára bukkanjanak? Azon tesztek, amelyekre ön utal, és azt mondja, hogy az egyetlen típus jóváhagyási tesztek a járművek esetében aztán nagyon jól tudjuk, hogy az új jobb jogszabály okán számos lehetőség tárul fel most előttünk, egy különböző szakaszba értünk, ez az RDE, ezt ö, támogattuk különféle intézkedésekkel, amikre már, ö, emli, amikre már emlékeztettem, most a második szakaszába lépünk ennek majd. A jelenlegi típusú jóváhagyási szakaszban ahol is ez egyetlen teszt, javultak a elhagyási rendszeren belül, mégpedig határozott mértékben a tesztek. És így megfordítottuk a ciklusokat, és módosítottuk a módozatokat, ugyanakkor a végeredmény nem változott számunkra nem tűnik bizonyítottnak semmiféle defeat device jelen léte, még kevésbé azok, amelyek tiltottak. Ha korábban használtuk volna ezt az elemi rendszert, mondjuk, mondjuk így, azon rendszer belül pedig a módosított, tehát fejlettebb rendszert de a jelenlegi jogszabály értelmében vett Diffit device jelenléte számunkra nem tűnik bizonyítottnak. E Jól tudjuk, hogy az NEDC teszt eh, hogyan működik, minden másodpercét ismerünk, ez egy alaposan leírt, körbejárt eh, teszt. A teszt eh, minden egyes persze pontosan meg van határozva. Úgyhogy az autógyártó pontosan tudja, mi történik a tesztciklus alatt hogyha megkonstruálnak egy ilyen csaló szoftvert, hogy becsapják a tesztet, akkor csak ezt egy másik tesztel lehetne ennek utána járni. És az lett volna a feladat, hogy ellenőrizzék, hogy alkalmaznak-e hatástalanító eszközt. Ez lett volna az olasz kormány feladata. Mondjuk ott van az autópálya Milánótól Rómáig vezet, és hogy csak egyszer ellenőrzik a sebességet, mondjuk Milánóban, amikor valaki felhajt az autópályára, akkor ön véleménye szerint azt követően egész Rómáig mindenki betartaná a tempólimitet? Nem, ha tudják, hogy soha többet nem ellenőrzik a sebességet. Itt pontosan ugyanerről van szó. Van egy részletesen leírt eh, típusi jóváhagyási teszt, és az autógyártók tudják, hogy utána soha többet nem lesz teszt, nem vizsgálják, eh, menet közben nincs semmilyen teszt, amivel az illegális hatástalanító eszközt keresnék, tehát csak az autópálya felhajtásnál volt ellenőrzés, mert akkor ez egy ördögi kör a hatástalanító működésével. Tima domanda. Remek kérdés. Ön előtt egy kolléga emlékeztetett arra, hogy nem Európában robbant ki ez a probléma, hanem máshol az ellenőrzések témája, ezek javításának lehetősége, hogy hogyan legyenek ezek folyamatosabbak, folytonosabbak az időben, oly módon, hogy bizonyosságot nyerjünk mondjuk a Milano Bologna Firenze Róma autópálya teljességében. Most egyébként már Reggio Calabrejáig tart majd az autópálya. Hát ez nagyon fontos feltenni ezt a kérdést, mi is feltettük magunknak. és kívül itt együtt munkálkodásra van szükség, hogy ezt a témát határozottan tudjuk kezelni. Alors, je me suis inscrite euh, en tant que Jó magam is szeretnék kérdést feltenni, mondja az elnök. Egy dolgot nem értettem jól, és ez kapcsolódik Kerbrandi úr kérdéséhez. Az olasz közlekedésügyi miniszter szerint van tehát egy értékeli, egy olyan értékelési eszköz, amikor jelentős különbségek vannak a jármű kibocsátásai között, laboratóriumi és valós vezetési körülmények között. Ugye a NETK esetében itt csak 110 km órás sebességnél mérik ezt, még 120 km-nél már nem. Tehát itt 1030 másodpercről, 17 percről van szó, és 1120-ról, amikor a net ciklust alkalmazzák. Tehát miniszterhelyettes úr, hogyan tudja meghatározni azt, hogy valóban nincsen ilyen default device eszköz az el telt időtartam után, hogyha a teszt mindössze 17 percig tart. Il tema che lei ha posto riguarda la strada, non il banco. Nos, az ön a felvetett téma ugye a... Hogy Sono leggermente più corti in strada. Munkapad, munkapadra vonatkozik, nem pedig az útra. Itt a tényezőt nem tekinthetjük döntőnek, ugyanis itt a Diffit Device azonosításáról jelenlétének felfedéséről van szó. Itt tehát a két tesztet kell összekapcsolni, és így ö, nem lesznek ö, variációs formák. Mit vár ön az olasz jogszabályoktól? Azt mondotta ugyanis, hogy most már valós vezetési körülmények között végrehajtott tesztekre van szükség, plusz labortesztekre, de továbbra is ott van az erdélyi tesztek problémája. Mit vertett ön, mi lenne az olasz kormány ajánlása a jövőbeli jogszabályok tekintetében? Presidente, mi perdoni, ma Elnök asszony, elnézést, de nem értettem a kérdését, amikor azt mondta, hogy már most problémák vannak. Nem tudom, mire utalt ezzel kapcsolatosan. Ah, Tehát, hogyha 22 percig működik ez a uh, device. Ugye itt 17 percig tart mindössze a teszt, ez már egy problémát jelent. És a második kérdés, mit is vár ön, ugye mi parlamenti képviselők is vagyunk, jogalkotók, mit várnak tehát önök, hogy mit várnak az európai jogszabályoktól? Azt várjuk tehát, hogy az EDL e új rendszere tökéletesebb, ugye attól, mint amit magunk mögött mögött hagyunk, mert különböző felhasználási feltételeket, domborzati variációkat is figyelembe vesz a hegy vagy lejtő, stb. A városon belüli, azon kívüli feltételek, tehát sokkal komplettebb ez a teszt. Másodszorban pedig támogatni és segíteni kell az új rendszert olyan kezdeményezésekkel is, amelyek jogszabályi, jogalkotói jellegűek, amelyek nemzeti szintűek akár. Mindez eh, abba az irányba mutat. Nem csupán ugye az autógyártók eh, ellenőrzését illetően, hanem ugye fontos itt a polgárok egészsége, az légköri szennyezések szintjének csökkentése, mindezt eh, támogatni kell amikor az európai jogszabályok minősége javul. Tehát itt a minőség mindenféleképpen egy döntő és fontos tényező. A harmadik dolog a szigorúan technikai nézőpontból tekintve az Európai Bizottság akár az RDE kezdetét a már működő motorokra is kiterjeszthetné, és így egy olyan feltételt teremtene, ami szerintünk az eredmény szempontjából még kedvezőbb lenne, mégpedig kezdetektől fogva. Egy utolsó kérdés. De jó közlekedési miniszter 2015. októberében azt mondotta, idézem, valamennyi járművet visszahívja a Volkswagen, 650 ezer járműről van szó Olaszországban, elküldjük az összes adatot, és az összes jármű tekintetében cselekvés történik, majd mondott a jó úr. Most érdekel, hogy mi a helyzet ezen adatokkal, hol tartanak a járművek visszahívása tekintetében, és nem csupán a Volkswagen vonatkozásában, hiszen vannak olyan fiatok is, amelyek egyáltalán nem tartják tiszteletben a jogszabályokat, ezeket is visszahívják, vajon, amelyek már közlekednek az utakon, és amelyek sajnálatos módon szennyeznek, és súlyosan károsítják a polgárok egészségét. Be, il, eh, i quando Amikor az 55 ezer járműről a Miniszter, ezt néhány, hét, néhány hónappal ezelőtt tettem. Már azonban 7000-7500 ilyen Volkswagen járműről beszélünk, tehát nem 5500-ról, hanem 7500-ról, tehát voltak éppen nőtt a számuk, többet ismerünk fel másodszorban. Azt várjuk a Volkswagen-től, hogy olyan számokkal dolgozzunk, amelyek bár nem tudományosan megalapozottak, de ugyanakkor azon állampolgárok, akik kb. 200 ezer olasz állampolgár van, akik Volkswagen-nel járnak. Még egyszer mondtam, ezt még meg kell, erő, mondom, ezt meg kell erősíteni, ezt a szám, számad, számadatot. Tehát 700-750 járműről beszélünk, és 200 ezer Volkswagen fut az utakon. Még egyszer mondom, ezek nem teljesen pontos számok. Egy szóval, sőt, harmadsorban. A német típus jóváhagyási hivatallal való kapcsolatunk nem nevezhető túlzottan sikeresnek. A mi hivatalunk és a német hivatal kapcsolata nem felhőtlen. Hiszen amikor robbant az ügy, többször írásos kérdést foglak, fogalmaztunk meg az irányukban, és az együttműködés szót sajnos itt most uh, idézőjelek közé kell tennem, azt reméltük, hogy együtt tudunk működni, de a német típus jóvahagyási hatósággal nem tudtunk együttműködni, és uh, nem tudom, hogy más országokkal hogy volt ez, de mi ezt a tapasztalatot szereztük. Azt kell, hogy mondj, attól félek, hogy az olasz hatósággal való együttműködés hiánya más hatóságokkal való együttműködés is leírja. Ami pedig az ellenőrzéseket illeti. Ki, ki végrehajtunk preventív ellenőrzéseket is, hiszen éppen bizonyosan szeretnénk látni, hogy betartják-e szabályokat a gyártók. Köszönöm. Evi asszonynak adok szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok. a miniszterelnök, miniszterhelyettes úr, egy kérdésem van. Tisztában van-e vele, van-e azzal, hogy hány szakértő dolgozik a minisztériumában az olasz um, gépjárművek típus jóváhagyása tekintetében? Hányan vannak a minisztériumban? Hát, ha jól sejtem, akkor 12-en. Anche a me risultano, eh, a me risultano 13. Én 13-ról tudok, azért vettem fel ezt a számot, mert az előző meghallgatás során rádió doktor megerősítettem, hogy az FCA szakértői nem voltak hozzáférhetőek, eh, nem voltak elérhetőek. Hogyha figyelembe vesszük, hogy hány szakértő dolgozik eh, önöknél, úgy gondolom, hogy eh, erre nem hivatkozhatnak, nem hivatkozhatnak arra, hogy túl kevesen volnának. Non ho capito l'ultima parte. Nem egészen értettem a érvelésének az utolsó részét. Intendo dire dal momento che le vetture Fiat. Tehát onnan, attól a pillanattól, hogy a Fiat járműveket az ön minisztérium által végrehajtott vizsgálat során fiát laboratóriumokban eh, vizsgálták meg, mondván, mondta az önök hivatala, hogy más laboratórium nem állt rendelkezésre, holott 13 ilyen laboratórium működik Olaszországban. Miért a fiatnál vizsgálták ezt? hát nem kételkedhetem uh, Orário doktor szavaiban. Rendben van, akkor tudomásul vesz, veszem, amit mondott, ezt a megerősítő kijelentését. Az ön által adott válaszok fényében a NOx uh, hidegben való, uh, a meleg motornál való NOx kibocsátásról azt mondhatjuk, hogy minden gépjármű magasabb NOx kibocsátást biztosít az NEDC ciklusban melegen, mint hidegen. Ezt már többször hallottuk, hogy ez így van. Ugyanakkor az önök minisztériuma által 2016. júliusában készített jelentés alapján csupán egyetlen nem Fiat modell biztosít, bocsát ki nagyobb a NOx mennyiséget, még az összes többi Fiat modell pedig akár 500x-szel, a Csiroki modell akár 500x-es NOx kibocsátást is elérhet. Milyen magyarázza tehát a vizsgált modellek közötti eredmények különbségét? Hogy, hogy lehet ezt megmagyarázni? a miniszterhelyettes úr kérte, hogy szólaljak meg. A típus engedélyezési ciklus során öm, a melegen nagyobb az emissziós érték. De itt nem arról van szó, hogy valaki be akarna csapni a hatóságokat, hanem a ciklus során nem csak a hideg motor kibocsátását vizsgálják, hanem a meleg motor kibocsátását is. nem csak a Fiat, hanem más járművek is itt teljesítenek. Ez tehát azzal magyarázható, hogy a motorok bizonyos működési feltételek fennállása e- esetén modulálják, vagy redukálják a károsanyag kibocsátás csökkentő e, rendszereket, annak érdekében, hogy a motor jól működjön, ez akár olasz, akár más külföldi járművek tekintetében igaz. Hogy a 2, 3, 4, 5 szörös szorzóval van a dolgunk, hát ez attól függ, de nem csak Olaszországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, bárhol végrehajtották ezeket a teszteket, ilyen eredményekre jutottak, ez a valóság. Ugyanakkor van-e valami illegális tevékenységre vezethet ez vissza? Válaszunk egyértelmű, nem. Köszönöm. Di aver capito bene. Akkor jól értettem? Most illegális vagy legális, jogszerű vagy jogszerűtlen? A kérdés az volt, hogy illegális beavatkozásra vezethető ez vissza, jogszerűtlen válaszom pedig az, hogy nem. Hát akkor félre, félreértettük egymást duplán is, de akkor most már értem. Mi rimane comunque la perplessità. Ennek ellenére két helyeim maradtak a tekintetben, hogy hogyan lehetséges, hogy az olasz hatóság úgy döntött, hogy 14 gépjárművet ellenőriz már más er- európai országokban, például 53 vagy 55 ö, gépjárművet ellen, gépjármű típust ellenőriztek. Tervezik ilyen szám áttekintését, és akarnak-e más módszereket használni a Fiat és más modellek esetében, hiszen ha nem változtatnak a módszereken, és nem változtatnak az objektív értékelés rendszerének, akkor továbbra is kétes eredményekre jutnak majd. Így ilyen adatállomány fényében nagyon nehéz megfelelő eredményre jutni, például hatástalanító eszköz működéséről. Hogy látják ezt? No, non ho nessuna forma di, di, di... Öm, figyelembe véve, hogy az önök bizottsága világosan akar látni, a következőt mondhatom. A kevési szignifikatív vagy kevési jelentős különbségekről sem szabad megfeledkezni, de ugyanakkor fenntartom mindazt, amit idáig mondtam. Euh, Most pedig Ajala Sender kolléga kap most semmi gond, akkor uh, Danti úr következik. Sokkal hosszabbasan, hosszabban szólhat, mert kétszer is feliratkozott a listára. Eh, Köszönöm szépen. Ugyanakkor elnök asszony egy kérdésemet már feltették. A kérdéseim rövidek lettek volna, rövidek lesznek. Az első megfontolás a következő. Miniszter helyettes úr, Üdvözlöm, hogy visszatért, hiszen um, kollégánk volt még néhány évvel ezelőtt itt az Európai Parlamentben, tehát jól ismeri a parlamentet, kívülről is, belülről is. De ugyanakkor látni, hogy vannak pártok, akik az Európai Emissziós Hatóság felállítását ellenzik, um, vagy pedig um, meg akarják akadályozni, hogy a nemzeti hatóságokhoz hasonló hatóságok működjenek. Nem kevés autódobbista van itt a brüsszeli parketten. Amikor a Fiatról beszélt, akkor jelezni akartam volna, hogy, Fiat nem, hogy a Fiat cég nem Olaszországban fizeti az adóit, hanem Hollandiában de kollégám már elment. Szóval lássuk az első kérdésemet. Miniszter helyettes úr. Mit gondol az olasz kormány arról, hogy föl lehetne állítani egy független európai hatóságot, és ezzel elejét lehetne venni a kétkedésnek, fényt lehetne vetni az árnyakra, a kételj árnyaira, miszerint, hogy minden nemzeti hatóság a saját autógyártóját helyezi előnybe, a német a volkswagen vagy a franciák a Renault, vagy a Peugeot. Nem volna lehetőség arra az Európai Független Hatóság felállításával, hogy egy megbízhatóbb és erősebb, határozottabb ellenőrzés jöjjön létre. Mit gondol erről? Nem volna ez jó megoldás arra, hogy a mégiscsak felhorgadó kétélyeknek egyszer mindenkorra véget vessünk? Köszönöm, Danti képviselő, hogy egy koordinációs szervezetre szükség van, nem? Semmi kétségem nincs a felől, hogy ébernek kell lenni, de nem tudom, hogy ennek a hatóságnak valóban szervezetté kell -e válnia, egy ügynökségé, vagy valami hatósági funkciót kell kapnia, De hát ez egy olyan kérdés, amely, amelyet persze az Európai Parlament hatáskörre rendelkező bizottságának kell megvitatnia, nem akarom megelőlegezni az önök vitáját, de ez az én személyes véleményem. De azt gondolom, hogy arra szükség van, hogy egy koordinációs hatóság álljon föl. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen hasznos és előnyös volna. Köszönöm a második kérdésem, pedig az. Láttuk, hogy a Volkswagen csoport megállapodást kötött az amerikai környezetvédelmi hatósággal 4,3 milliárd dollár kártérítést fizet az amerikai állampolgároknak ezzel a megállapodással, akiket idézőjelesen mégiscsak becsaptak. Kérdésem a következő. Hiszen egyben a belső piaci szakbizottságban is dolgozom, és így a fogyasztókat is képviselem. Semmi kétségem nincs felől, hogy az olasz kormány is lépéseket tehetne annak érdekében, hogy ne csak a kárt kompenzálják, hanem megfelelő kompenzációst kapjanak az állampolgárok, akiket a Volkswagen cég megkárisott, megkárosított. Hiszen olyan gépjárművet vásároltak, amely nem tartotta be az eladás során ígért elvárásokat. Nos, általános elfként semmi kétségem nem férhet ehhez. Jogos és igazságos lenne, hogy a fogyasztó, hogyha egy bejelentette kárral, kár érte, kompenzációt, kártérítős kapjon. De, mint tudják, nem rendelkezünk ugyanazzal a jogszabályjal, mint az USA e tekintetben. Nem tudom, hogy a fogyasztókra vonatkozó jogszabály tekint módosítása során kellene egy ilyen szabályt bevezetni, vagy nem. Az olasz eset az olasz jogban a közös perindítási lehetőséget nem ismerjük. Ugyanakkor a veronai ügyösségnél van ez az ügy, amely minden más igazságügyi hatósági ügyet is ötvöztet voltak éppen Nálunk az igazságügyi, eh, a igazságügyi hatóságok által végrehajtott eljárás az, amely mérvadó, és az állampolgároknak nincs akkora keresetindítási joguk, mint az USA-ban. Köszönöm, nekem még vannak kérdéseim. Evi eh, asszonynak még van kérdése? Tessék! Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék kérdést feltenni a miniszterhelyettes úrnak. Az egyik fő cél a levegőminőség javítása, az összes kísérlet, intézkedés, fellépés erre a célra irányul. Az egyik aggodalom ezen szabizottságban az volt, hogy mely fellépéseket lehet indítani, hogy ma a most működő járműflotta problémáit megoldjuk. Mert az RD e intézkedések is nagyon hosszú kifotásúak, csak hosszú időbe telik, amíg ezek javítják a levegő minőségét. Nos, én a FAP szűrőkről szeretnék kérdezni. Tudjuk, hogyan működnek ezek a szűrők. Ugye ismertek a fizika törvényei, a tömegmegmaradás a szemcsék esetében amelyek dimenziója csökken, de ez növeli az egészségügyi kockázatokat, hiszen ezeket már nem lehet kalkulálni, nem lehet ellenőrizni. Ön szerint van egy rendszer a dízel motorokban elkerüli ez a finom szemcsék kialakulását, és ez javítaná a jellegi helyzetet. Nos, itt a típus jóváhagyással kapcsolatosan ugye vannak itt esetleges érdekkonfliktusok a Pirellivel, amely ugye a szemcse szűrő szű, egyik legnagyobb gyártója. Válasz? Hogyha ön szerint van egy érdekkonfliktus, akkor én sértetten és határozottan válaszoltok erre a felvetésére. Ön azt mondotta, hogy a közlekedésügyi miniszter nem adja meg a típus jóvágyást a Jukicsra, mert itt egy érdekkonfliktus esete forog fenn a Pirellivel. Ön ezeket a szavakat ejtette ki a száján. Evi asszony, én nem a minisztériumra utaltam egy lehetséges érdekkonfliktusra egy olyan vállalat kapcsán, amelynek különleges piaci érdekei vannak, és az nem más, mint a Pirelli. Itt látjuk ezt a vonakodást a minisztérium részéről, hogy kiadja a típus javahagyást egy olyan termékre, amely már az összes szükséges teszten átment. Kérdésem tehát, hogy uh, tudja-e pontosítani ezt. Uh, Válasz, semmiféle pontosítást nem tudok az érdekkonfliktusra vonatkozóan adni. Nem tudom, a Gyukicsot és a Pirelit érinti ez. Én ennek, ezt nem ismerem, amiben biztos vagyok, az, hogy nincsen érdekkonfliktus az én minisztérium, a Pirelli és a Gyukics között. Szeretném ezt még egyszer nyomatékosítani, mert amikor ilyen nem csak személyesen sértő szavakat hallok, hanem majd, hogy nem majd, hogy nem büntetőjogi felelősségemet vették fel, akkor keményen kell válaszolnom. Az érdekkonfliktus egy nagyon súlyos vád. Talán az elnök asszony is megenged, hogy válaszoljak nekem a repülő csak későn indult, tehát van időm. Szerintem büntetlenül nem lehet vádaskodni ilyen jellegű vádakkal, még kevésbé egy parlamenti szakbizottságon belül, és kérem, hogy az asszony szólítsa önt fel, utasítsa helyre, mert semmiféle érdekkonfliktussal nem vádolhat sem ön, sem más személy. A második dolog. Talán Rárió doktor úr majd elmondja a saját véleményét mert eh, sokkal többet foglalkozik ezekkel a témákkal, mint jó magam, tehát a típus jóváhagyással és a többi. De amit tudunk, az jelenleg nem eh, tanúsítható, vagy nem adható ki a típus jóváhagyására a rendszerre. Köszönöm, miniszter helyettes úr. Hát maradjunk meg a vita keretei között olyan kérdések és válaszokkal, amelyek megfelelőek természetesen a szakbizottságunk nem akarja önt megtámadni, csupán válaszokat szeretnénk a kérdéseinkre. Most pedig Ajala Szender asszony rövid kérdésre adok lehetőséget, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Mindössze arra szeretnék emlékeztetni, hogy időnként előfordul az, hogy felmerül valamilyen konfliktus, személyes konfliktus is, itt az előbb a holland kollégával kapcsolatban is volt ilyen. Spanyolországban az a helyzet, hogy a gépjármű felügyelettől jött egy levél, illetve írt a felügyelet a Volkswagennek egy levelet, amelyben az szerepelt, hogy az egyik modellnél ugyanezt a problémát tapasztalták, mint a Volkswagennél. Olaszország megpróbálta egyértelművé tenni, hogy miben is áll ez a probléma, és szó volt arról is, hogy bizonyos követeléssel állhatnának elő az érintett autótulajdonosok. Az elektromos, a villamos autó egyre fontosabbá fog válni a jövőben, ezt már ma is látjuk. A kérdésem az, hogy ezt hogyan ítélik meg a Fiat esetében? Gondolkodnak-e ilyen elektromos autó alternatívában? Hiszen gyakran halljuk, hogy az elektromos autó lesz majd a tiszta megoldás. Persze azt is tudni kell, hogy a villamos áramot hogyan állítják elő, amelyeket a villamosautók felhasználnak, hiszen itt az egész ciklust, a körfolyamatot kell néznünk. Eh, Két kérdés. Nos, a KBA-val való kapcsolat és a Volkswagen-nel való kapcsolat, eh, hát ezt nem lehet teljesnek minősíteni, tisztelt képviselőasszony. Beszéltem már az imént a német típus jóváhagyási szervről és a határidőkről, amelyekkel felénk fordult ez a német szerv Olaszország felé, és nem tartották tiszteletben a határidőket a megállapodás értelmében. A második kérdés, ami pedig az elektronikus autóra vonatkozik. A stabilitási törvény, amelyet nem régiben fogadott el Olaszország még a karácsonyi szünet előtt közvetlenül. Nos, itt növekedtek a beruházási lehetőségek, különösen a 2018-2019-es évben, és ez két frontra irányul. Az egyik annak a lehetősége, hogy az elektromos töltő állomásoknak áramot szolgáltató erőművek számát növeljük, és finanszírozást adjunk a tömegközlekedési járműveknek, főleg a nagyvárosokban az ilyen járműveknek, amelyeknek a gázolajról át kell térniük az elektromos meghajtásra. Aztán, ami pedig a lakóépületekre irányuló tervet illeti, a magánszférában szintén elektronikus újratölt méretű újratöltési áramot szolgáltató erőműveket irányoztunk elő magán használatú járművek esetében is, nem csupán a tömegközlekedési járművek esetében. Itt tehát a 2016-os stabilitási törvény határozza meg ezt a hármas időtartamot 2017-től kezdődően, és aztán 18-19-es év folyamán. Köszönöm. Nekem két apró kérdésem van végezetül a jelentéstervezetünket a jelentéstevő úgy zárja, hogy egyes tagállamok Franciaország, Olaszország, Spanyolország több ízben késleltették az EDR fogadását, és a kevésbé szigorú NEDC szabályokat kértek. Tehát itt ez az Erdély munkacsoport jegyzőkönyvein alapul, és a technikai bizottság jegyzőkönyvein, TCMV bizottságról van szó, tagadhatatlan, hogy túl hosszúra nyúlt ez az eljárás. Ki tudja ön fejteni, hogy miért is van az, hogy Olaszország miért is fékezte némileg ezeket a dolgokat? Beh, fa riferimento... Arról beszél, hogy Olaszország a, arról az időszakról beszél, amikor a 30 as javaslatot terjesztette elő Olaszország? Igen. Ciascuno quando entra in un... Eh, Bárki, aki egy tárgyalásba kezd részt venni, a számára legcélre vezetőbb eszközöket alkalmazza hogyha 1815-ben én Bécsi konferencián vettem volna részt, akkor biztos azt kértem volna, hogy Franciaországot pusztítsák el. De hát Franciaország kvázi mint győztes jött ki a Bécsi kongresszusról. Egy szóval nem lehet végig ugyanazt a tárgyalási álláspontot folytatni, van egy kiinduló pont a tárgyalások során, ebből lett a és persze Olaszország álláspontja különbözött ettől, de igazodtunk. Egy szóval fontos, hogy az egész dinamikát értékeljük. Az Olaszország által folytatott tárgyalás olyan tárgyalási stratégiát alkalmazott, amely nekünk célra vezető volt, de mindig az a kérdés, milyen végeredményre jutottunk. c'est juste par rapport au temps. Nos, nagyon sok időt veszítettünk el ebben az eljárásban, és kár az, hogy Olaszország más országokhoz hasonlóan fékezte ezt a folyamatot, noha igencsak sürgető fellépésre lett volna egy szükség. A következő kérdésem nagyon egyszerű. Az amerikaiak öt tesztet hajtottak végre. Ezek az előre nem látható tesztek elnevezést viselik, ezek titokban maradnak az autógyártók előtt, nem tudják az autógyártók, hogy mely járműveket fognak majd tesztelni. Egyszerű, tehát a kérdésem, Bász Ekut is feltette már ugyanezt a kérdést ma délelőtt szlovák kollégájának, vagy, vajon kész lenne ön arra, hogy az ilyenfajta tesztek elvégzését Európában elfogadja? Perként na. Hát miért is nem? Persze. D'accord, très bien. Je vois que... Remek. Nem látok más kérdezőt. Tisztelt kollégák, <clears throat> elég gyorsan végeztünk. Nagyon köszönöm, miniszterhelyettes úr. Közlekedésügyi miniszterhelyettes úr Olaszország képviseletében, és csak emlékeztetni szeretnék a következő ülés időpontjára, és ez nem más, mint január 24-e 15 órától 18 óráig. Elnézést, még két percet adjon nekem. Ha még kérdéseik vannak, amiket most nem tettek föl esetlegesen, akkor január 19-ig elküldhetik mailben, és így pontosításokat, pontosabb információkat nyerhetünk. Az EMISZ következő szakbizottsági ülésére január 24-én délután kerül sor, mivel a délelőtti ülést töröltük, az Audi képviselőjével lett volna egy meghallgatásunk, aki nem tudott ellátogatni nem tud ellátogatni majd erre az ülésre, csak tájékoztatásul mondom, de elfogadta, hogy válaszol az írásbeli kérdésekre. Ha tehát még vannak kérdéseik, az Audi képviselője felé elküldhetik neki január 18-áig, akkor tehát találkozunk január 24-én 15 órától kezdődően, és ne feledkezzenek meg arról, hogy ugyanazon a napon a délelőtti ülést töröltük. Köszönöm a jelenlétet, köszönöm a tolmácsoknak, a titkárságnak, hogy segítettek itt elnökölni ezt az ülést, az első ízben történt. Köszönöm.